karzaton. Nincs mikrofon. Can uh, expect uh, from uh, this European Council. A fő tanulsága, illetve a fő feladata ennek az Európai Tanácsnak csütörtökön és pénteken az alábbi erről szeretnék beszélni, hogy mit gondolunk mi, a mi frakciónk. Most mi azt reméljük, hogy egy határozottabb, átfogóbb, merészebb megközelítéssel tudjuk zárni ezt a csúcsot, ugyanis a jelenlegi válságnak nincsen globális megközelítése, sem a tanács asztalán nincs ilyen megközelítés, sem a parlament asztalán. Eh, eh, Schulz úr felvetett eh, néhány gondolatot a hitelminősítő intézetekről és az ő hibáikról, de azt gondolom, hogy magunkban is kell itt hibákat keresni, nem csak saját magunkon, az Európai Unión kívül és az intézményeken kívül. És megint csak legyünk őszinték magunkhoz. A válság még nem ért véget. Azok, akik úgy gondolják, hogy ha hozzádobunk még egy kis pénzt Görögországhoz, akkor befejeződik eh, Görögország válsága, illetve az eurozóna válsága. Ez a válság még nem ért véget, ez a válság folytatódni fog, akkor, hogyha nem találjuk meg a strukturális megoldást a görög problémára, ez az első dolog, a strukturális megoldás a görög válságra, és a második része a megoldásnak pedig az, hogy ki kell alakítani egy gazdasági, politikai uniót Európában. Ezzel véget érne a görög és az eurózóna válsága. Lehetséges-e 17 kormány eh, egy valuta, 17 különböző gazdasági politika, 17 kötvénypiac, sehol máshol nem létezik ilyesmi. Csak mi Európában gondoljuk azt, hogy van olyan, hogy pénzügyi unió, és emellett 17 kormány, 17 pénzügyi politika és 17 kötvénypiac. És nem csak mi föderalisták mondjuk ezt itt az Európai Parlamentben. Lipski úr tegnap az IMF eh, ügyvezető igazgatója mondta azt, hogy Európának gazdasági és politikai unióra van szüksége. E, tegnap e, pedig Geithner úr, az amerikai pénzügyminiszter mondta azt, hogy gazdasági és politikai uniót csináljanak, ne csak beszéljenek. Az Atlanti-óceán túloldalán tudják, hogy mit kell tennünk. Nekünk miért nincs bátorságunk, hogy ezt a nagy lépést meglépjük ez a fő kérdés a tanács előtt csütörtökön és pénteken. Görögországot nem csak defenzív módon kell felkarolnunk. Egyrészt szükség van egy erős megszorító programra, és erről beszéltünk eddig a görög kormányjal, talán még annál is tovább kell menni, mint amit ők javasolnak, de egy pozitív tervre is szükség van. Ugyanis nem tudnak eh, pusztán megszorítással kikerülni a válságból ugyanis szükség lesz nekik is növekedésre és munkahelyteremtésre, márpedig Európa ebben segíthet. A magánbefektetéseket garantálni kellene. Jelenleg nincsenek magánbefektetések Görögországban. Az Európai Befektetési Bank adja hiteleket Görögországnak. És miért ne lehetne felhasználni a privatizációs bevételek egy részét a fiskális konszolidáción túlmenően új befektetések és a növekedés kiépítésére sajnos többen kiabálnak és nehéz érteni most akkor elfordulok Schulz úrtól, és eh, Dól úrhoz fordulok. Il faut être très clair avec. Legyünk teljesen egyértelműek. Ha pénzt kívánunk juttatni Görögországnak az összes ország forrásából, akkor ehhez politikai konszenzusra van szükség Görögországban, és e tekintetben Dolgúzhoz tudok fordulni, mert nagyon igaz dolgokat mondott. Valóban arra van szükség, hogy megdőze a saját politikai barátait azért, hogy a politikai konszenzus kialakuljon. Szükség van erre. Tudom, tudom, jól tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, amelyet önnek adunk, József, de én pontosan tudom, hogy egy ilyenfajta szintű kihívásnak eleget tud ön tenni, mert az tény, hogy egy olyan ország, amely ilyen helyzetbe kerül, arra vágyik, hogy egységes politikai fellépés, fellépés valósuljon meg. Nem szabad, hogy kiki itt a saját maga politikai játszmányát játsza. Valóban ezt mutatja a tapasztalatot, kedves kollega. A belga tapasztalat is ezt mutatja, ez hozza meg a gyümölcsét. President. Végezetül, elnök úr, legyünk megint csak őszinték magunkhoz, merészebb gazdasági irányítási csomagra van szükség, mint ami most itt van előttünk. És akkor Barozó úrnak is mondanék valamit. Tegnap az Európai Bizottság szóvivője a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nincs szükség a minősített többségre a kormányzati csomagban fordított minősített többségre, és ezt erősítse meg, hogy ez így van-e, helyesen mondta-e a e, szóvivője. Köszönjük, Verhofstadt úr. Ön Dól úrhoz intézett egy kérdést. Nyilván Dól úr erre valamit reagálni szeretne, akár már csak udvariasságból is. E, lengette a kék kártyáját. E, fogadja-e Dól úr kérdését? Igen, egyetértek ezzel a kérdéssel, illetve a válaszadással. A liberális frakciónak a vezetői szeretnék egy kérdést intézni, nevezetesen a következőt. Akkor, amikor majd a teljes szolidaritást tudnák az összes liberálisok betölteni, játszani az összes országnak a javára, tehát ha ide eljutunk, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy én is a saját frakciómban ugyanezt meg fogom tudni tenni Görögország vonatkozásában, és akkor emlékeztetni fognak arra, amit most mondtál. Köszönöm. Può válaszolni? Elnök úr, mint a legtöbb országban, amelyekről beszél Dón úr, ugye ott van a koalíció a keresztény demokratákkal kialakult az. Tehát annak nyilván megvan és meg lehet a hatása. Az a véleményem, hogy a mai dél, délutánon, miért egy rendkívül fontos európai tanácsi ülése sor került, úgy vélem, hogy igazán a politikai kártyát kell felhasználni, és fel kell emelni adott esetben egy-egy kormány ellen. József, nem most a, lib- nem a liberálisokat kell kiátszani a néppárt ellen, vagy a szocialisták ellen, nem, de el- elnézést kérek tőle tőled. Arra van szükség, hogy meggyőzed a saját barátaidat, akiket jól ismerem, jól magam is, mert sok olyan van közöttük a te pártadban, akik nálunk voltak korábban az én pártomban, ezt, ezeket te is jól ismered, őt egy dolgot szeretnék, illetve egy dologra van igazán szükség, az, hogy egységesen lépjünk abban fel, hogy kihozzuk Görögországot, a görög népet a válságban, és ebben óriási szereped lehet neked. Most pedig megadom a szót Komozákos úrnak azért, hogy egy másik kérdést tegyen fel. Felhostát úrtól pedig azt kérem, hogy 30 másodpercben válaszoljon. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy elnök urat hallottam, és azt mondta, hogy mindenki tudja azt, hogy a görög probléma egy európai léptékű probléma. Miről is van szó? Arról, hogy különböző reformokat kell végrehajtani és privatizációkat. De most hagyj értesítsem elnök urat, mert hogy nem igazán tudja itt, hogy miről van szó. Azok az alap kulcskérdések, amelyek a reformunkban szerepelnek, azok a demokráciával kapcsolatos, és azok a javaslatok, amelyek az önök javaslataiban szerepelnek a, gyakorlatilag a tűző másfél évben a kormányunk nem tud kellően fellépni. Ez tulajdonképpen nem egy kérdés volt, mondja az elnök, hanem egy állítás az ön részéről. Nos, akkor úgy teszünk, mintha nem hallottuk volna ezt a hozzászólást, és most megadjuk a szót egy kérdésfeltevésre. Ramsdorf úr. Já doufám, že je mě slyšet. Köszönöm. Remélem, hogy jól hallanak. Ferhofstadt kollega szavait nagy figyelemmel hallgattam. Kérdésem hozzá a következő. Igaz az, hogy az önök motoja, szlogenje az, hogy Görögország mindenütt jelen van. Tehát Görögország problémája egy általános probléma, és valóban mind Görögország mindenütt ott van. Verhofstadt úr, 30 másodpercben. Igen, köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogyha a görög problémát nem mondjuk meg, akkor az egész eurózónában komoly problémák lesznek. Portugáliában, Írországban már most is nagy probléma van. Több mint 800 bázis pont a spreadek tekintetében a különbség Portugália és Németország között. A válság elejétől szükség lett volna a szolidaritásra, és minden eurózóna tagállam esetében szükség van erre. 2009. decemberében nem volt elég szolidaritás, ezért jóval nagyobb problémát csináltunk magunknak, mint amekkora eredetileg lett volna. Köszönjük, most akkor folytatjuk a vitát. Zahragyi úr következik. Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül szórakoztató volt ma eddig a ház de azért hadd emlékeztessem önöket, hogy közülünk jó páran még emlékszünk a kommunizmusra, és ezek az országok komoly eredményeket értek el annak érdekében, hogy felkészüljenek az Európa Unió tagságára. Be kellett bizonyítanunk, hogy méltóak vagyunk rá, hogy megfelelünk a kopenhágai kritériumoknak, hogy jól működő piacgazdaságot építettünk ki. Mindezt be kellett bizonyítanunk. Sajnálatos módon ugyanezt a bizonyítást nem várták el azoktól az európai országoktól, amelyekbe akartak lépni az eurozónába. Miért? Egész egyszerűen azért, elnök úr, mert ezt egy politikai és nem pedig egy gazdasági projektnek tartották, és aként készült. Ezért is eh, ignorálták a feltételeket, eh, számolták át a számokat olyan országok esetében, amelyek nem voltak még készen. Ennek a következményeivel kell most szembesülnünk, és egy fordulóponthoz érkeztünk, és noha az én frakcióm képviselőjének nagy része nem eurózóna országból érkezett, nem akarjuk, hogy az euró megbukjon, ugyanakkor azt sem gondoljuk, hogy minden áron meg kell védeni az eurót. Nyilvánvalóan most olvassuk az utolsó oldalát a megmentő csomagoknak, és hogyha fenntarthatatlan, a, fenntarthatatlannak fog bizonyulni az eurózóna, amennyiben pedig ez így van, akkor át kell eh, rendezni az adósságokat, vagy akár eh, a klubból bizonyos tagoknak távozniuk kell. Ha ez nem történik meg, elnök úr, akkor az ön ellenfelei, illetve az ön utódjának ellenfelei nem olyan eh, kedves, rendes euroszkeptikusok lesznek, mint én, hanem igazi csúnya euró, anti-európaiak, akiket mérges, dühös német adófizetők és kétségbeesett francia vagy holland vállalkozók küldenek ide, akiknek addigra már elegük lesz abból, hogy másnak az adósságát fizessék. És tudom, hogy sem ön, sem én nem akarjuk ezt, elnök úr. Tehát járjunk el e szerint, és elnök úr, ennek szellemében kérem arra is, hogy ne ragadjon meg minden válságot annak érdekében, hogy egyre több nemzetek feletti ötletet dobjon be, például pénzügyi uniót, adóuniót, vagy valami ilyesmit. Ez nem Európa válsága, hanem az európai integráció egy régi idejét múlt koncepciójának a válsága, amit most látunk. Nagyon szépen köszönöm, Zeradil kollega. És most Harms asszonynak adom meg három percben a szót. Köszönöm, elnök úr, Győri miniszter asszony, kedves kollégák! Megdöbbenten láttam, hogy az Európai Unió történetének legnagyobb válságáról tartott vita ekkora zajokat gerjeszt, miközben Schengeni zóna veszélybe került, Magyarország nem tudta megvédeni a sajtószabadságot, és ezzel a libében sokat kellett foglalkoznunk. Nem meglepő, hogy a görög válság felgyorsulása fényében azt látjuk, hogy Európának sok vezetője van, de iránya nincs. És nem tudjuk, hogy hogyan kell hozzányúlni ehhez a problémához. A válság, az a válság, amelyik ez a válság sokkal régebb óta tart, mint a görög válság, és a tanács válasza késlekedik. Ráadásul ez a válasz nem felel meg a probléma nagyságának sem. A Görögország megmentéséhez nem lehet ilyen módon eh, az Európai Uniót mobilizálni, Én azt gondolom, hogy egy felelős intézmény van ebben a helyzetben, a tanács, az Európai Unió tanácsa. A parlament eh, egy eh, állásfoglalást eh, fogadott el, amelyben beszélünk erről a válságról, ezt, ezt nem tettük, meg meg kellett volna tennünk, nem tudtunk Görögországról idejében megfelelően nyilatkozni. E, sajnálom, hogy ezt nem tettük meg Görögországgal kapcsolatban. E, ha igazságosak akarunk lenni, akkor azért el kell mondani, hogy a szocialista e, frakciónak is van felelőssége Papandreou és a görög szocialisták miatt, e, még akkor is, hogyha örülök, hogy tegnap e, bizalmat szavaztak nekik. A görög a kormány egy igazságosabb programot kell, hogy elvaló, megvalósítson, és a mostaniból az látszik, hogy annak súlya nem kiegyensúlyozott, az adóelkerülés továbbra is virágszik Görögországban, a szolidaritás, amelyikről mindig beszélünk, nem terjed ki a görög elitre, akik eddig a válságból hasznot húztak, nem eh, szolidárisak a többiekkel. Mindaz, amit eh, eddig mondtunk, az továbbra is eh, igaz Görögországgal kapcsolatban. Egy könnyű adósságátrendezésre van szükség, magánhitelezők részvétele szintén fontos, és beszélnünk kell a hitelminősítőkről is. Ez lesz a feladata az Európai Tanácsnak az elkövetkezendő napokban. Mind, önnek Braza úr minden jót kívánok ahhoz, hogy kikeveredjenek a a válságból. Mi támogatjuk a pénzügyi tranzakciók megadóztatását, de az adóelkerülés és az adócsalások, ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor nem fog sikerülni az, amit szeretne. Hát, Köszönjük. Köszönjük két percben, Biszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor, amikor Görögország irányába fordulunk, akkor valóban tanulsággal szolgálhatnak az ottani események egy sor tekintetben. Ö, lehet, hogy el fogja árverezni az ékszereket, de az nem fogja megmenteni Görögországot igen, felelősen kell fellépni. Erre van szükség, de ezen még távolabbra is kell mutatnunk. Még mielőtt kötelezettségvállalásokat követelünk meg, arra van szükség, hogy egyéb gazdasági intézkedések szülessenek, megszorítások is az európai szemeszternek a keretében törekvések fogalmazottak meg, a csődökkel kapcsolatosan, és hát különböző egyéb intézkedéseket is kötelező módon kívántak előírni. Utalhatok itt más dolgokra is, például a tröszt megoldásokra, mint amilyenek léteznek Németországban, mármint itt kölcsönös alapokra gondolok. Ennek persze jelentős hatása lehet a különböző erőfeszítésekre, az instrumentumok bevetésére, az államháztartásra. Nos, ezek az intézkedések gyakorlatilag nem szolgálnak másként, mint egyfajta esenyőként, amelyek a, parlam- a bankokat védelmezik. Fele, fel lehet vetni a magán cégeknek, intézményeknek, intézményeknek és bankoknak a szerepvállalását is. Úgy, kell, úgy tesztek egyesek, mint ahogy mindig is tették, úgy látom. Az egyetlen egyéb lehetőség az az, hogy radikális változás következik be a gazdaságpolitikában és a közpénz felhasználás politikában. A válságot ugyanakkor az forrásánál kell kezelni, a kiváltó okainál e tekintetben nagyobb bátorságra kell szertenni, sokkal nagyobb átláthatóságra és nagyobb demokratikus áttekinthetőségre. Azt látjuk, hogy e tekintetben világos üzenetküldésre van szükség a csúcs részéről. Nem szabad a szokásos úton folytatni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Biszki kollega. Most pedig Ferencs Kornekának adom meg a szót. Elnök úr, ha megkérdezem, hogy mi a B-terv, akkor mindig azt mondja, hogy nincs szükség B-tervre. Amikor azt mondom, hogy megint meg kell menteni egy országot, mindig azt mondja, hogy á, semmi probléma. Nos, megint csak itt vagyunk egy második görög mentőcsomag előtt, és megint azt mondja, hogy nincs más megoldás. Folytatni kell ezt az utat. Ne figyelembe se vesszük azt, hogy a spanyol kötvénypiac azt mondja, hogy ők a következők. Hú, megint milyen jó slamasztikába kerültünk ön miatt. Száz százalékban tévedik, minden egyes előrejelzése az euróval kapcsolatban e, hamis volt, és amikor azt mondja, hogy növekedési pályára áll majd Görögország, nem, a harmadik mentőcsomaghoz vezet ez az út, amit pár rövid hónap múlva megint itt fogunk tárgyalni a házfalai között. Megmondom őszintén, hogy az emberben, eh, az emberek összeszorul a gyomra, eh, amikor ezt eh, látja, hogy az EU, a Nemzetközi Valuta Alap diktátuma egy újabb megszorító csomag. Olyan a gazdaságot ez teljes válságba sodorja majd. Azt mondja, hogy nincs erre, nincs más út. Az utcákra küldik a tömeget, erőszak van mindenhol, Görögországban az utcákban. Ez csak egyre rosszabbá válik, nem csak a pénztől fosztják meg őket, hanem a demokráciától is. Mit tenne egy jó, igazán jó európai? alternatívát kínálna. Segítene újra bevezetni a görög drachmát, hogy leértékelhessék a nemzeti valatát, hogy újra tárgyalhassák az államadóságot, mert a adóság GDP arány már túlment azon a ponton, ahol megfordítható a folyamat, és valódi megszorító csomag esetével lenne esélye arra, lenne esélye arra, hogy elfogadják az emberek ezeket a megszorításokat. Egy, ha nem így járunk el, akkor gazdasági társadalmi válságba kerül újra, még mélyebb válságba taszítjuk Görögországot. Herr Zavela hat sich mit einer blauen Karte, Frau Zavela, mit einer blauen Karte zu... Beveles kolléganő kék kártyát emelt fel. Elfogad a kérdést? Proedre, θα ήθελα να ρωτήσω Köszönöm szépen. A következő kérdést kérdezném Farázs úrnak. Nagy-Britanniának a külső adóssága? És Gondolja-e, hogy eh, az Egyesült eh, Királyság eh, elszigetelt szigetként ebből egyedül ki tud kecmeregni? Farázs úr, kapcsolja be a mikrofont. Mi részei voltunk az ERM-nek, csapdába kerültünk, megpróbáltuk a Deutschmarkhoz igazítani a sterlinget, kétszeres kamatokat fizettünk egy millió állásunkba került, aztán hál' Istennek kizuhantunk az ERM-től, csökkentek a kamatlábok, és a 90-es években vígan éltünk. Nem lehet összekapcsolni különböző, teljesen különböző gazdaságokat, különböző növekedési struktúrájú gazdaságokat. Mi ettől hál' Istennek megszabadultunk, önök benne vannak a gazdasági börtönbe. Köszönöm. Nagyon szépen percben. Köszönöm, Ferencs úr. Medlener másfél percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Baruzó úr múlt pénteken azt mondta, hogy Görögország számíthat az európai támogatásra. Az Unió támogatni fogja. De kérdezem azt, hogy Báruzó úr mire alapozza ezt a támogatást? arra, hogy a Lisszaboni szerződés nem tiltja meg? Nem arra lenne szükség, hogy a parlamentek a támogatásokat adják ehhez, a, mely parlamentek akár meg is tagadhatják a támogatást. Azt hiszem, hogy itt véget kell vetni bizonyos folyamatoknak. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy ő maga dönti el minden európai helyet, hogy milyen döntések születjenek, már pedig Barroso nem demokratikus módon választották meg, semmelyik európai polgár nem szavazta meg őt. Úgyhogy azt mondanám, hogy egy diktorá, diktatúrával van dolgunk, a bürokratikus diktatúrának vagyunk alávetve, és ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan Hollandia számára, hogy Báruzó úr döntse el, hogy Hollandia vajon támogatja ezeket a törekéseket, vagy sem. Erre csak a holland nép jogosult egy ilyenfajta döntésre. És adott esetben mi azt mondjuk, hogy ez a támogatások Görögország javára kell teljes mértékben feleslegesek. Még akkor is, hogyha a görög adóság mint egy tündérmesében eltűnne, akkor se fog megoldódni a probléma. Úgy vélem, hogy a tanácsnak a következtetei csak erre a következtetésre juthat. Az egyetlen egy megoldás, hogy a dakmát visszahozza Görögország, és nem a többi államnak a feladata, hogy kifizesse a cehet. Elnök, köszönöm szépen, Medlene úr, most pedig megadom a szót a bizottság elnökének. Barozó úr, önél szó. Két konkrét felvetésre hadd reagáljak ideológiai vitába nem bocsátkoznék a szélső jobb és a szélső bal e, együttesen lép fel az euró és az európai integráció ellen, ez könnyen látható, ez világos, ezért megint csak e, fordulok a demokratikus európai erőkhöz, e parlamentben és Görögországban, hogy egyesítsék erőiket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a növekedés, a jólét Európában megvalósuljon. A pénzügyi adóra és a fordított minősített többségre vonatkozott. A pénzügyi adóval kapcsolatban elmondhatom, hogy a bizottság javaslata, amelyet valószínűleg októberben nyújtunk be, egy pénzügyi tranzakciókra kivetendő adóról szól. Majd egy hatástanulmányt végeztünk, úgy vegyük, hogy két lehetőség van, a pénzügyi tranzakciós adó, vagy a, a, egy pénzügyi adó, a, által, de mi egy pénzügyi tranzakciós adót fogunk ö, ö, bevezetni, vagy arra fogunk javasolni. Erre volna. Tehát októberben erre teszünk majd javaslatot. Ferhofstadt úr, szeretném egyértelművé tenni, hogy a parlamentet támogatjuk a fordított minősített többség ügyében. Oli Rénnek szegezhetik majd később van után egy kérdést. Azzal fordulunk önhöz és, önökhöz és a tanácshoz, hogy végzetül állapodjanak meg ez ügyben, mert meggyőződésünk, hogy a parlament álláspontjának köszönhetően igen komoly előrelépés történt a csomag ügyében. Gratulálok mindazon képviselőknek, akik ezen a csomagon dolgoztak, illetve a tanács magyar elnökségének is, akik igen komoly munkát végeztek, de végezetül kérem mindannyiukat, hogy felelősen járjanak el, hiszen ha nem sikerül megállapodni, annak óriási ára lesz főként a jelenlegi helyzetben ez nagyon veszélyes lenne. A közösségi módszert támogatja az Európai Bizottság, a lehető legambíciózusabb megállapodást. Eh, azt hiszem, hogy önök is ezen az állásponton vannak. Ezek a konkrét válaszaim a konkrét kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm Barúzónak ezt a válaszát. Weber úr, két percben. Köszönöm szépen, tisztelt bizottságelnök úr, tisztelt tanácsminiszter asszonya. Nagyon sok minden dolog elhangzott Görögországgal kapcsolatosan, csak kettő gondolatot szeretnék most kiemelni. Először is az elvekről, az alapelvekről nem szabad megfeledkeznünk. Mindenféle félem ellenére az alapelvekre mindig utalni kell. Márpedig a szolidaritás jellemzi az Európai Uniót. Ezt osztjuk egymással és hát ott van a felelősségnek egy másik köre és a saját felelősségűe mindazoknak, akik a támogatásokat élvezik, amelyek, akik a támogatásokban részesülnek. Amikor beszélt az aggodalomról, arról, hogy e, az európai övezet, övezet, milyen veszélyeknek van kitéve. Úgy vélem, hogy nem csak a problémákról kellene beszélni, hanem a sikerekről is. A Baltikum országaira lehet itt utalni, Írországra is bizonyos értelemben lehet utalni, visszatér Írország talán már jövőre a kötvénypiacokra. Úgy vélem, hogy mindez esélyt is jelenthet tehát arra, hogy bemutassuk az európai polgároknak azt, hogy nem vagyunk egyedül, nem maradtunk maga, magunkra. Hölgyeim és uraim, ilyen témák rendkívül fontosak, és hát más fontos témákat is ki lehet emelnünk, például a migrációnak témáját, a sengeni vívmányokat. Nos, úgy látjuk, hogy a nemzeti egoizmusoknak az alapján megkérdezik a vívmányokat. Látjuk az adatokat, számadatokat is, Olaszországban a menekült áradatot, illetve más, Na most tudjuk, hogy ez ö, ilyen számok, tízezeres nagyságrendek nem elviselhetetlenek. Belgium is már szembesült ilyennel. Úgy gondolom tehát, hogy a kellő megoldásokat a belpolitika keretében kell megtalálni. Olaszországban, Franciaországban pedig azt láttuk, hogy belpolitikai okok vezettek oda, hogy a határokat visszakívántak állítani ideglenesen. Az a véleményem, hogy a tanácsnak világos üzeneteket kell küldenie akkor, amikor Schengenről esik szó, akkor, amikor migrációról esik szó, a, úgy kérem, hogy a kormány fők együttes a tanácsnak világos üzenetet kell e tekintetben küldeni, nem szabad, hogy a nemzeti nacionalizmusok uralják az Európai Uniót. Elnök úr, legyen biztos abban, hogy az Európai Parlament támogatja önt. Nagyon szépen köszönöm, Weber úr. Most pedig megadom a szót Svoboda úrnak két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr tanács tisztelt elnökasszonya, bizottság tisztelt elnöke, Horvátországgal szeretnék foglalkozni, rendkívül fontosnak tartom ezt a kérdést, ugyanis döntést kell hozni. Meg kell mindent tenni azért, hogy Horvátország bekerüljön az Európai Unióba. A bizottság Füle biztos úr kiváló munkát végzett, és a magyar elnökség is kiváló munkát végzett a e témában. Az az érzésem, az a véleményem, hogy jelentős jelzést tudunk adni egy olyan régió számára, mint a Balkán, amely oly, de oly sok problémával szembesül. Hogyha egy ország kiváló munkát végzett, akkor ezt el kell ismernünk. Persze azt nem mondom, hogy minden megoldódott, és azt is láttuk a G parád, a meleg a keretében, hogy hát bizonyos alapértékek sérültek, de az alapkérdés az, hogy a kormány elismerje az alapjogoknak az érvényességet és védelmét bizottság tisztelt elnöke, azt mondanám, hogy nehéz elmondani az európai polgárok számára, hogy miért nem sikerül megállapodnunk a kormányzás, a gazdasági kormányzás tekintetében előrelépnünk. Ön beszélt a növekedésről. A növekedést támogatni kell. És elnök úr, nem lehetséges az, hogy csak a nadrászi politika hozza meg a növekedést. Arra van szükség, hogy alternatívák merüljenek fel. Különböző feszültségekről már szó esett, többek között tegnap arról beszéltek, a világ bizonyos részeiben, hogy jó, szükség van a megszorításokra, de ezen felül szükség van a beruházásokra is. Elnök úr, akkor, amikor priváciákról beszélnek, akkor minek vagyunk kitéve, azt tudni kell. A Görögország esetében gyakorlatilag arról lenne szó, mint amit Biszki úr is említett, hogy eladnák a vagyoni az család éjszakakat, és gyakorlatilag ez történne, és olyan privatizációk történnének meg, amelyek semmire nem szolgálnának. Mi lesz azzal a pénzzel, amelyet majd nyernek? Majd regionális alapok, meg strukturális alapoknak a keretén belül fognak ilyen és olyan megoldásokat ö, találni, de úgy vélem, hogy bizonyos ö, korábbi gyakorlatokat meg kell szüntetni, és arra annak vagyunk hívei, hogy a bizottság javaslatokkal álljon elő, megtakarításokra is szükség van rendben, de ö, és struktúraváltásra is szükség van, de a növekedés nélkül nem jutunk majd semmire, és nem fogjuk tudni megölteni sem Görögországot, sem bankjainkat, sem az adófizető polgárainkat, és ez helyzetet a káoszhoz. Éppen ezért itt fordulok a bizottság elnökéhez, de a tanácshoz is, arra van szükség, hogy olyan javaslatok szülessenek, amelyek támogatják a növekedést és a foglalkoztatást. Ez meghatározó Görögország és Európa jövőjére. Köszönöm. Ramsdorf úr a kék kártyás kérdést szeretne feltenni. Beszélhetek akkor, elnök úr? Kérdésem van Svoboda úrhoz. Egyetérte azzal a véleménnyel, hogy egyes tagállamokban a, ezt a válságot eszközként használják fel arra, hogy eh, privatizáljanak és eh, kifosszák az országot, elvegyék a vagyont a lakosságtól. Nos, minden országban, ahol válságokat láttunk, ott iszonyatos problémák következtek be. Természetesen ezzel vissza lehet élni fel lehet használni, mint ahogy felhasználták a hitelminősítő intézetek is, olyan tanácsokat lehet adni, amik aztán falhoz állítanak országokat. De azt se lehet mondani, hogy ha nem csinálunk semmit, az rendben van. Görögországban sem lehet ezt megengedni, hagyni, hogy így menjen a, úgy menjenek a dolgok, ahogy eddig mentek. Egyszerűen megengedhetetlen. Meg kell mutatni nekik a megfelelő irányt, támogatni kell őket ebben. Görögországban mindenkinek fel kell ismernie, hogy csak így kecmerekhetnek ki ebből a válságból. Tehát nem szabad visszaélni ezzel a helyzettel. Köszönöm két percben. Alexander Lemsdorf kap szót. Ó, köszönöm, elnök úr. A tegnapi bizalmatlan bizalmatlansági szavazást követően a Bild olvashattuk a címlapon, hogy a régi Görögország túlélt a válságot, és ideje, illetve Európa most már felélegezhet. Szerintem ez még korai lenne. Egész addig, amíg a megszorításokról nem szavaznak, ezeket nem fogadják el, majd csak akkor lélegezhetünk fel. Sőt, még akkor sem, még rengeteg intézkedést kell tennünk, mielőtt véget ér a válság. Amit az előttem szólók mondtak, Fontos valóban, hogy az emberek lássák a fényt az alagút végén. De vannak emberek, polgárok más tagállamokban, más országban is, akik még nem látják a fényt az alagút végén, akik csak azt érzik, hogy ők csak adnak, adnak, adnak, és semmit sem történik. A görögök pedig úgy látják ezt, hogy megszorítanak, megszorítanak, megszorítanak, és semmi sem javul. Valóban szükség van a privatizációra, a régi gazdaságot fel kell szabdalni és újra kell az alapjaitól építeni, óriási változásokat kell végrehajtani, egy új demokráciát kell építeni. Szégyen teljes, ami az elmúlt évtizedekben folyt Görögországban, ezért a meglévő uniós fel nem használt támogatásokat kell felhasználni, nagyobb Fontos, hogy ezek az alapok a nagyobb növekedést, a munkahelyteremtést szolgálják, nem csak Görögországban, hanem máshol is. A stabilitási és növekedési paktumot meg kell erősítenünk a jövőbeni válságok megelőzése érdekében, ennek pedig részét kell, hogy képezze az, hogy az úgynevezett fordított minősített többséget használjuk. Persze az átlagember nem érti, fogalma sincs arra, mit jelent a minősített, a fordított minősített többség a lényeg az, hogy egy csomagnak a csomag vagy meghoz az eredményeket, vagy sem. Ha nem, akkor ezt nem tudjuk támogatni, ha nem elég kemény, nem elég szigorú intézkedések szerepelnek benne, már pedig a fordított minősített többség nélkül fabatkát sem ér az egész. Szeretném, hogyha a parlamentben ezeket az intézkedéseket minél többen támogatnák. Köszönjük, Lambsdorff úr, következő hozzászólott Cavella úr egy percben. Lambsdorff úr egy kékkártyás kérdést kapott, elfogadja? Úgy látom, igen, parancsoljon kollega úr. Lambsdorff úr, az ön véleményét osztani tudom. Görögországban valóban arra van szüksége, hogy egységes politikai fellépést tanúsítson. De ehhez arra is szükség van, hogy kellő minőségű javaslatok szülessenek. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem lehet majd megújult, megújítani a bizalmat a politikai elitben. Márpedig olyan javaslatokra van szükség, mint mondottam, amelyek lehetővé teszik az egységes, az összetartó fellépést. A kérdésem a következő. Ön az örök kötvényeket tartja hasznosak, sőt fontosnak és nélkülözhetetlenek, és úgy véli, hogy az hogy, hogy miközben Németországban ezek nem megfelelőek. A saját frakciójában, a Bundestagban ellenzik Gigoltúr, szóval az elnök, megszakítja Gigoltúrat. urat. nem erre való a kék kártya, kérem. Ez nem kérdés volt. Lambsdorff úrnak nem kell válaszolni erre. Czarali asszony a következő. Köszönöm szépen. Görög minőségemben, hogy mondjak, köszönetet az Európai Bizottságnak, a tanácsnak és az Európai Parlamentnek is mindazon támogatásért, amelyet tanúsítottak Görögország iránt ez idáig. Külön köszönetet szeretnék hangsúlyosan mondani az Európai Bizottság felelős munkatársainak, akik másfél év óta azon fáradoznak, minden edegelyeket bevetve, hogy orvosolják a görög válságot. Hölgyeim és uraim, a mai napon a parlamenti patkóban rengeteget beszéltünk az Európai Unió sorsáról. Hagy tegyek egy észrevételt, egy patrióta észrevételt, mint hogy itt egy nagyon színes nemzetközi összetételű fórummal szembesülünk. Nos, Görögország nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az európai civilizáció létegyőn, az európai alapelvek megszülessenek. Mit kér a görög nép, a görög demokrácia, az önök szolidaritását, és mit tudunk ígérni a magunk részéről. Azt tudjuk ígérni, hogy keményen fogunk dolgozni azért, hogy az országunk újra megerősödjön, és az tény, hogy mi vezettük az országunkat oda, ahova került, ezért mi vagyunk a felelősek, de ezzel együtt javaslatai vannak. Mikrofont elvágják. En, csak egy percet kérek szépen, elnök úr, három javaslatom van, rövid leszek. Az elnök megszakította a hozzászólót, egy perce volt, jelentősen túlépett ezen, bronzúra következő, hozzászól másfél percen. Köszönöm. Libiából és Tunéziából nagy számú menekült érkezett, ez a napirenden lesz. Tunézia megszabadult a diktátorától. Mitől menekülnek ezek a tunéziaiak? Demokráciától? Talán Benálit a nemrég nyugdíjba vonult diktátornak kéne vezetnie ezt a tömeget. Líbiából pedig akik érkeznek, csak attól nem menekültek, hogy veszélyes országból érkeznek. Úgy tűnik, hogy arról szól az érv, hogy Olaszország vagy Málta befogadja őket, mert oda érkeztek először, vagy szétosszák ezeket az embereket a tagállamok között. Én úgy gondolom, hogy senkinek nem kell elfogadni ezeket a menekült kérőket, hanem előbb vagy utóbb vissza kell küldeni őket Észak-Afrikában. Az, hogy valaki azt állítja magáról, hogy menekült, önmagában ez jogokat ad számára, akkor ezeket a szabályokat meg kell változtatni. A szabályokat emberek alkotják, a szabályokat meg lehet változtatni amennyiben ezzel megsértünk nemzetközi egyezményeket, hát akkor így jártak. A, e, éppen ideje megállítani ezt a hullámot, sőt visszafordítani. Horvátország csatlakozása is napirenden van. Mit tesznek önök annak érdekében, hogy tisztességes népszavazást tartsanak, ugyanannyi pénz jusson mind a két oldalnak, és mindenki kifejthesse érveit. Gondolom, hogy nem akarnak különösebben fair eh, népszavazást. Tele lesz az ország EU propagandával, akik ez ellen fellépnének, azokat kiszorítják a médiából. Köszönöm. Köszönöm eh, Bronzúrnak. úrnak, most pedig eh, Gál Pelc asszony következik két perc

Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadom a szót López Aguilar úrnak két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A képviselők eh, jól értik azt, hogy eh, az Európai Tanács eh, vitája holnap és holnap után elsősorban a gazdasági válsággal, az euróval és Görögországgal fog foglalkozni. Ugyanakkor nem szeretném, hogy elfelejtkezzünk a többi napi rendi pontról sem, olyan eh, átfogó kérdésekről, mint amilyen a szabadság, igazságosság eh, térsége, és azon belül is eh, Schengen, amely garantálja a polgáraink szabad mozgását. Láttuk, hogy Észak-Afrikában emberek milliói követelték a szabadságot, és ennek fényében egy világos választ kell találnunk nem megreformálni kell Schengent, hanem megerősíteni kell Schengent. Egyesek azt gondolják, hogy a Kanári-szigeteken 2004 és 2006 között jelentkező erős migrációs nyomás az nem csak azt kívánja meg, hogy erősebb és több Európát alkossunk magunknak, hanem több szolidaritást is segítsük azokat az országokat, amelyek több szabadságot szeretnének elérni. Olaszország és Málta van most ilyen nyomás alatt, és itt hadd mondjam ki nagyon világosan, hogy a tanácsnak el kell játszani a szerepét, ki kell építenie ezt, el kell fogadni ezt a menekültügyi és migrációs csomagot, és meg kell újítani a szolidaritási klauzulát, amely az Európáról szóló szerződés 80. cikkében is van, illetve amely, amelyet egy konkrét irányelv is említ. Egy válaszmechanizmust kell létrehozni arra, hogy mi történjen Európa határainál rendkívüli körülmények között. Nem akarjuk, hogy kiszolgáltatottak legyünk, és nem akarunk rossz döntéseket sem hozni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Dr. Áger úr. Most pedig Valiant kollégának adom meg a szót két percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az idei év után, az utóbbi évek után mit észlelünk? Azt, hogy az egység megbomlott, Meggondolt az egység még olyan kérdésekben, mint a szabad mozgás az embereknek, a közérdek, vagy a pénzügyeknek a kérdése. A válság pedig mit hozott felszíre? Azt, hogy melyek a leggyengébb pontjai fellépéseinknek. Mindez, amit eddig tettünk, azok az csak hozzájárult a nagyobb káoszhoz, és gyakorlatilag a gépezetet akadályozza meg működésében. A felelősség természetesen több rétű is. Ott van Görögország felelőssége, de Gö- Európai Uniónak is megvan a saját felelőssége. Egy évvel ezelőtt még az Európai Unió egységesen lépett fel azért, hogy segítsük Görögországot, megszülettek különböző megmentő termek, egymás után születtek ezek, de arra van most szükség, hogy igazi kohézió alakuljon ki a különböző nemzeteink között. Mert miről is van szó? Arról, hogy jelenleg egy pszichológiai háborút folytatunk ez nem Görögországot gyengíti meg, hanem az Európai Uniót. Arra van szükség, hogy támogassuk üzenetünkkel Görögországot teljes uniós egységben. Erre van szükség, is arra, hogy rugalmasabban lehessen hozzáférni az európai pénzalapokhoz. Görögország a maga részéről pedig a saját sorsát kell, hogy kézbe vegye nem szabad megfeledkeznünk arra, arról sem, hogy az egyedi intézkedések nem elegendőek, csak önmagukban az alaptételekkel kell foglalkoznunk, a növekedés serkentésével, a beruházásokkal, a különböző egész eszközöket be kell mindehez venni. Ha nem adjuk meg ezt a támogatást az uniós lépéket, akkor Európát kockáztatjuk. Köszönjük, Valán asszony. Borgézió úr következik egy percben. Köszönöm. Nos, Görögországgal kapcsolatban a, ha valaki odafigyelt arra, ami eddig elhangzott, akkor e, láthatja, hogy hogy állunk e, ez ügyben. Nincsenek egyértelműen meghatározott célok, nacionalizmus. Ha én görög állampolgár lennék, vagy egy kisvállalkozó, egy görög kisvállalkozó, akkor egyáltalán nem találnám ösztönzőnek azokat, amiket eddig elmondtak. Nem olyan régen líbiai tragédia vagy változások kezdetekor minden, minden tagállam vállalta, hogy 300 ember befogad, aztán végül nem fogadtak be senkit. Lampedusában, Máltán rengetegen érkeznek, és csak és kizárólag Olaszország fogadja be őket. egész idáig ez volt a helyzet. Végezetül, végezetül Horvátországgal kapcsolatban emlékeztetném önöket arra, amit kollégi Mauro. Az elnök megszakította, Mauro úr kap szót két percre. La complessità, se vogliamo la drammaticità. Köszönöm. Roppant összetett és drámai jellegű a 21. Európai Tanácsülés napi rendje, jó mutatja ez, hogy nincsenek meg az eszközeink arra, hogy reagáljunk a jelenlegi helyzetre. Mit tehet az Európai Unió, és mit tesz az Európai Unió? E, befejezetlen mű ez az unió, és a mi e, törékenységünk e, miatt nem tudjuk befejezni az Európai Unió építését. Nem, nincs még egy Egyesült Európai Államok, nincsen egy olyan egységes közös, e-, közös eszközünk, amely az ilyen válságokból való kilábalást segíteni. A tagállami kormányzatok csak az időt húzzák, és eddig senki sem adott választ a kérdésre. Az Egyesült Európai Államok eh, nélkül a nemzeti kormányzatok eh, politikai vezetőire kell számíthatunk csak, azonban sajnos módon Barroso úr sincs már itt, de szerintem nem lett volna szabad újra választani, mert túlságosan eh, körültekintő ember talán eh, eh, harmadjára is megválasztják, majd most azonban éppen azért, mert ilyen körültekintő és óvatos ember. Azt várom tőle, hogy e, ebben a drámai helyzetben a drámai napirenddel kapcsolatban az Európai Tanácsülésen határozottan lépjen fel, és győzze meg a nemzeti kormányzatokat arra, hogy a közös érdeket helyezzék a tagállami érdekek elé, a nemzeti céljaik elé, mert különben csak tovább folyik majd a vita arról, hogy a belpolitikai okok, a francia vagy olasz belpolitikai okok miatt miért kell elhalasztani ezt a döntést, Hát tudhatjuk, tudjuk, hogy a görög kormányzat túl gyenge ahhoz, hogy a saját döntéseért vállalja a felelősséget. Mégis, hogyha nem döntünk, ha az európai projekt politikai döntései nélkül nem tudjuk szembenézni ezzel a válsággal. Köszönöm. Köszönjük Mauro úr, most pedig Podimata asszony következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg mindenek előtt, hogy csatlakozzam a köszönet mondokhoz, úgy, ahogy a Szeve asszony is megtette, akinek külön köszönöm, hogy ő megfogalmazta már ezeket a köszöneteket. Köszönetet mondanék ezen felül az Európai Népek Parlamentjének azért a támogatásért, amelyet tanúsítottak országom iránt. Hölgyeim és uraim, Görögország, mint hogy az utóbbi napok eseményei bizonyították, azon az úton halad tovább, hogy tovább folytassa az erőfeszítéseit, a költségvetési konszolidációt megvalósítsa azért, hogy a sutás reformok is bekövetkezhessenek. Ugyanakkor ahhoz, hogy sikere vigyük ezeket az erőfeszítéseket, két feltételnek kell teljesülnie. Az első feltétele, feltétele az, hogy a megszorításokon felül más perspektívát is felvázoljunk a polgáraink számára, a prosperitásnak a a, és az állásteremtésnek a perspektíváját. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a biztonsági környezet, amelyet az Európai Unió biztosított. A politikai kohéziónak az össz hangulatát kell, hogy megteremtsük. Különböző események következtek az utóbbi hetekben, amelyeknek az alapján azt mondhatjuk, hogy informális párbeszédek alakultak ki a az európai fővárosok között, az európai fővárosok és az Európai Központi Bank között. A hitelminősítő ügynökségek is kitöltötték szerepüket a tekintetben, hogy hogyan járulhat hozzá a magánszektor a görög megmentési csomaghoz. Kedves kollégák, azt tudom mondani, hogy nagyon sajátos helyzet ez. Ez így nem szolgálja sem az Európai Uniót, sem pedig ö, a az európai polgárokat. Ez egy igazi kakofóniához vezetett, ennek véget kell vetni, erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy azok a rendkívül ö, nehéz intézkedések sikeresek legyenek a görög nép javára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Podimát asszony, most pedig Látford asszonynak adom meg a szót. Köszönöm az európai vezetőknek holnap eh, arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy képesek-e megvédeni a közös valutát, illetve a szabadmozgás térségét. A több Európa nem mindenre válasz, de ezeken a területeken meg kell erősíteni az európai döntéshozatalt. Üdvözlöm Barozó úr sokkal keményebb nyilatkozatát ma, mint amit májusban tett Schengenről és migrációról. Akkor is eh, eh, fel kellett volna szólni a Franciaország és Olaszország ellen. Mario Monti egy nagyszerű cikket jelentetett meg tegnap a Financial Times-ban, amelyben eh, sajnálkozott afelett, eh, hogy a nagyállamoknak adunk igazat az Európai Unión belül, illetve hogy túlzott udvariasság uralkodik az Európai Tanácson belül, mert eh, nem hajlandók egymást tetemre hívni. Ez kifejezetten katasztrofális eredményeket okozott a görög statisztikai csalások következtében. E, szükség van az őszinteségre, őszinteség nélkül az egymás, a kölcsönös bizalom lehetetlen. Köszönöm. Provera úr egy perc. Immigrazione. Köszönöm. Bevándorlás ügyben láttuk, hogy nincs olyan ország, amely egy magam megbirkózhatna a bevándorlók hullámával. Ezért olyan fontos, hogy ezeket a politikáinkkal próbáljuk valahogy kezelni, kétoldalú, többoldalú megállapodásokat kötve a származási és a országokkal. Sajnálatos módon saját bőrén tapasztalja Olaszország, hogy az európai külpolitika eszközeit nem a szerződés szellemében és céljai érde, értelmében használták, használtuk. Először a menekültek áramát az európai szolidaritására nem számíthat Olaszország, egyedül kell megoldania ezt. Remélem, hogy mindenki egyetért abban, hogy valóban óriási menekült áram érkezik Európába. Jó lenne pontosan tudni, hogy hányan érkeznek és milyen státuszban. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy közös európai bevándorlás politikát folytassunk és teherviselést. Köszönöm. Két percben Ódi úr. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, tanács tisztelt elnöke. Először is gratulálni szeretnék az elnökségükhöz, szeretném ezen kívül üdvözölni a bizottság képviselőt is. Röviden Görögországgal kapcsolatosan először is meg kell erősíteni a pénzügyi helyzetet, konszolidálni kell a helyzetet, és a növekedést kell elősegíteni. Ami a konszolidást illeti, világos az, hogy nagyon nehéz összehangolni a múltat és a jövőt. Éppen azért azt mondanám, hogy egy hitel mediátorra lenne szüksége, egy olyan ombudsmanra, amely gyakorlatilag a bad junkeket, a rossz adóság elemeket el kellene, hogy különítse egy külön alapba, mindezt úgy, hogy ne történjen tőke veszteség. Éppen ezért a görög adóságot két részre kellene vált, ö, törni, választani azért, hogy a múltat el tudjuk különíteni a jövőnek az elemeitől. Ami pedig a kamatlábakat illeti. Arra van szükség, hogy a bankok kivegyék a részüket, azok a bankok, amelyek kolosszális nyereséget könyvelhetnek el. 16%-os kamaton operáltak, ugye annak idején most pedig 8%-on történik a másik művelet, úgyhogy gyakorlatilag megduplázták a hasznokat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az állam adósságot pedig a maga részéről a különböző európai intézményekre lehetne bízni a bankszektor elsősorban úgy értem. Aztán a francia jogban van egy olyan fogalom, amely a visszaélő támogatást nevet, támogatást nevette kapta. Akik kárt okoznak, azok kell, hogy állják az ezzel járó kompenzációt. Ami pedig a növekedést illeti, úgy vélem, hogy Barozó úrnak a javaslatát támogatnunk kell, az egy milliárd eurós tervre gondolok, arra van szükség, hogy egy igazi fejlesztési terve legyen Görögországnak. Hagy térjek vissza arra a gondolatra, amelyet Daniel Gombendit fogalmazott meg, 4 százaléknyit tesz ki a katonai kiadás a GDP-ből náluk. Úgy gondolom, hogy e, ha e tekintetben másként járnánk el, akkor gyakorlatilag egy másfajta pályára tudnánk helyezni Görögországot, nevezetesen a növekedésére. Most pedig Estrella asszony kap szót két perc. Köszönöm. Ami a holnapi tanács, tanácsi csúcsot illeti, nem túl nagyok a várakozásaim, mert úgy tűnik, hogy a káosz uralkodik Európában, a határozottság helyett hezitálnak, egoizmus van szolidaritás helyett. Úgy tűnik ez ma Európa. Nézzük meg a görög helyzetet. Portugáliáról, saját hazámról nem beszélek, mert eh, éppen most eh, történt ott kormányváltás. Eh, én ott csak annyit tudok kívánni, hogy a portugál nép érdekében sok sikert a portugál kormánynak. Tehát Görögországgal foglalkoznék Görögország nem csak egy ország a sok közül, évtizedek óta teljes jogú tagja az Európai Uniónak, és megalakítása óta tagja az eurózónának. És ne felejtsük el, hogy Görögország a demokrácia gölcső, bölcsője is. Ezek önmagukban elegendő tényezők ahhoz, hogy az EU a legnagyobb tisztelettel viszonyuljon Görögország iránt. A görögöknek természetesen nagy felelősségük van azért a helyzetért, amelyben találják magukat. De ugyanekkor a felelőssége az európai intézményeknek is. Papandreou úr miniszterelnök mindent megtett annak érdekében, hogy kimásszanak a válságból, bátor volt, és nagy méltósággal eh, fogadta el azokat a megszorításokat, amelyek szinte lehetetlent eh, kívánnak ahogy eh, Görögországban megtörténtek a dolgok, ugyanez megtörténhet Belgiumban, Spanyolországban, eh, Portugáliában, Írországban, Olaszországban vagy Franciaországban tegyük fel a kérdést az európai intézményeknek, és szeretném, ha válaszolnának rá, hogy ezek az országok hogyan tudnak megbirkózni ezekkel a botrányos kamatrátákkal, és közben csökkenteni az államadósságot, és közben beindítani a növekedést és munkahelyeket teremteni. Ezek az országok nagyon komoly válságban vannak. Ezek az országok, ezekre az országokra az jellemző, hogyha a betegség nem öli meg őket, a gyógymód biztosan megfogja spekuláció miatt és a hitelminősítők miatt kerültek ilyen helyzetbe. Köszönjük, ezt, asszony, Görensz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első elővigyázatosság tűzveszély esetén az, hogy nem szabad a tűzzel játszunk. Egyetértek görög azzal Barozó kijelenti, kijelentésével, hogy Görögországnak kell mindent megtenni először is a saját portáján, ahhoz, hogy utána Európai Uniós fel tudjon lépni. Ez teheti meg azt, hogy eljön a szavahitelőségnek a periódusa. Ugyanakkor megvan a felelőssége valamennyi Európai Uniós kormánynak. Minden politikai döntés tudja-e, hogy milyen események, ért felelősek az utóbbi másfél évben. Arra van szükség, hogy a hónapi tanácsi ülés, Európa tanácsi ülés véget a akofonnának ahhoz, hogy elkerüljük az euróövezetnek a begy, ö, számára begyűröző hatást, arra van szükség, hogy egy igazi gazdasági és ö, költségvetési fellépés nyilvánuljon meg az Európai Unióban. Az Eurogroupnak is, az Eurogroupnak is egységesnek kell lennie. A privatizációk tekintetében is következetesen kell eljutni, és a negyedik elvárás pedig az, hogy nem csak új költségekre van szükség, hanem egy technikai támogatása a partnerországok részéről, a Görögország javára és az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, Görenc úr, most pedig Rangel a következő két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, az Európai Tanács ülésével kapcsolatos várakozásaim, főként az elmúlt hetek légkörében az, hogy felelősen döntenek, felelősen járnak el. A legutóbbi tanácsülésen megpróbálták három hónappal elhalasztani a döntés meghozatalát. Remélem, hogy most ennél felelősebb módon járnak el, mert a gazdasági és pénzügyi döntések elengedhetetlenek Európa jövője szempontjából. A gazdasági és pénzügyek azért is különösen fontosak, mert Európa végső soron a béke fenntartásáról szól. És ha mm, azokra a problémákra tekintünk, amelyekkel szembe kell most néznünk, akkor azt látjuk, hogy a kölcsönös bizalom eh, erodálódik, eh, bizalom hiány szelleme járja be Európát, az észak-dél, a központ és a perifériás államok között feszültségeket kelt ez a válság, az Európai Unió bizonyos szempontból hanyatlásnak indulhat. Nagyon remélem, hogy a technikai döntésektől függetlenül, a politikai körülményektől függetlenül valóban megfelelő választanunk arra a kérdésre, hogy az európai integráció szerintünk életképes modelle a béke fenntartására. Jó néhány politikai vezetőink által elmondott beszédben azt hallom, és ide tartoznak a nehézségben lévő országok és azokat segítő országok egyaránt, azt hallom, hogy felelőtlenül nyilatkoznak a politikai vezetők, a szerencsétlen megjegyzéseket tesznek a nemzeti sajátosságokkal kapcsolatban. Fontos, hogy Európában mindenki felelősen járjon el. Köszönöm szépen, most pedig a bizalomhiány Köszönöm. A bizalom hiány eh, és az aggodalom az a két szó, ami először eszembe jut, és amelyek sajnálatos módon Európa kormányainak kezét vezetik, mikor döntéseket hoznak úgy tűnik, hogy Európa egy olyan foci csapat, amely két gól hátrányban van, és a játékosok sem hiszik már eh, el, hogy igazán csapatmunkával, csapatjátékkal kegyeníthetnek, mindenki saját maga akar gólt lőni, még akkor is, hogyha Maradona és Pelé is az európai 11-ben csapatban játszana, akkor sem tudnánk 0-2-ről egyeníteni vagy nyerni, nem, csapatjátékra van szükség. Nagyon nehéz pontra jutott Európa, az európai integráció ügye, egymásra gazdasági szempontból is féltékenyek vagyunk. Jó néhány olyan tagállami kormányzat ról kiderült, hogy másodrangú politikai vezetőkkel bír. Nem. A Görögország tehet a pénzügyi válságról, persze az államadóság kérdése talán kicsit más. Alapvetően a pénzpiacok nem megfelelően szabályozottak a köz kiadásokat csökkentsük a világ végéig, és lássuk, hogy ki éli túl. Hát a végén senki sem marad állva, senki sem marad lábon. Az európai társadalom gazdasági növekedés nélkül eh, mit sem ér, arra kell koncentrálni, hogy mivel tudjuk a gazdasági növekedést újra beindítani, például a kutatással, fejlesztéssel. Végezetül a bevándorlással kapcsolatban egy valamit tisztázni kell. Schengen ne lehet, hogy Schengenben lehet, hogy nem minden tökéletes, de olyan óriási eredmény az európai integrációban, amit érintetlenül kell hagyni. Senki ne nyúljon hozzá el a kezekkel Schengentől. Mi, Brüsszelből persze nem lehet másképp eljárni, mint hogy szolidaritást alkalmazzunk a, a határőzetben és a politikában. Nagyon szépen köszönöm, Péter úr. Most pedig Marinescu úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. a magyar elnökségnek a megbizatása a végez jut. Gratulálok a magyar elnökségnek, hogy nagyon problémás ügyeket is végig tudott vinni. Az európai szemesztert, teszem fel egy másik kérdést, hogy végre lehet-e hajtani. Márpedig a végrehajtás a szemeszternek a tagállamoknak a feladata. A tagállamok pedig bemutatták azt, bebizonyították azt, hogy képesek arra és készek arra, hogy az új mechanizmusokat érvenyi, érvényesítsék a stabilizációs programok, a konvergáció programok. Persze szükségesek, de nem elégségesek. Ha arra van szükség, hogy konszenzus alakuljon ki a gazdasági kormányzás tekintetében. Az Európai Parlament erőfeszítéseket tett azért, hogy kompromisszum alakuljon ki, amelyet remélem a holnapi napon jóvá tudunk hagyni. Azt is remélem, hogy a tanács a maga részéről is jóvá fogja hagyni ezt a tanácsot, amely oly fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Most pedig Schengenre térnék ki. Nyilvánvaló az, hogy a mechanizmusoknak a megújítása szükséges. Nincs arra szükség ugyanakkor, hogy egy oldalon visszavezessük, visszaállítsuk a határokat. Ez nem lenne megoldás. Hogyha valamelyik tagállam nem tudja teljesíteni a kötelességeit, akkor a felelősség az övé, de nekünk kell támogatni, hogy védelmezze a haját, határait, ha ezt önmagában nem tudja. A Frontex és a rendelkezése áll, és amennyiben mindez nem lenne működőképes, akkor a tanács minősített többséggel a bizottság javaslata alapján időszakosan, tehát időben korlátozatlan a határellenőrzést visszaállít javíthatná. Úgy vélem, hogy az egyoldalú bevezetése, visszaállítása a határoknak nem megoldás, úgy, ahogy azt jelenleg egyesek gyakorolják. Az elnökségnek a jelentése az integrációs kérdésekről, a roma integrációról. Ez a következő téma, amelyel foglalkoznék, illetve a Duna stratégiával kapcsolatosan. Tehát a kettővel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy ezek jelentős előre lépések, amelyek az unió szempontjából nagyon fontos közpolitikák. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Kelem úrnak. Köszönöm. Madame Minister, Commissioner, Elnök úr, eh, biztos úr, miniszterasszony, ez a válság egy eh, felességi válsággá változott, és eh, most már csak a szolidaritás és a felelősség számít. A szolidaritás azonban nem csak annyit jelent, hogy mindenki egyért, hanem azt is jelenti, hogy egy mindenkiért. Minden tagállamnak el kell kezdenie Európa közös jólétéért cselekedni. Igen, több Európára van szükségünk, és a több Európa az több fegyelmet jelent, konkrét intézkedéseket azok ellen, akik megszegik a szabályokat. Az eurozóna hitelességének visszaállításához az Európai Bizottságnak erősebbnek és függetlenebbnek kell lennie a gazdasági irányítást el kell látnia, a feladatait el kell látnia, és a felügyeleti munkáját is el kell, hogy lássa a gazdasági helyzet alapján kellő időben kell, hogy ajánlásokat tegyen és figyelmeztessen. A kérdés persze az, hogy megvan-e a politikai szándék arra, hogy szankciókat vessen ki. Az ilyen szankciók azok nem szabad, hogy politikai alkuk tárgyát képezzék. Az Európai Tanács eljárásait korlátozni kell ezen a területen. A statisztikák minőségét is javítani kell, a manipulációnak az esélyét is ki kell zárni hazám, Észtország három évvel ezelőtt komoly gazdasági válságon ment keresztünk, ugyanakkor mi kiegyensúlyoztuk a költségvetést, és eh, beléptünk az eurozónában. Ugyanígy tett eh, Lettország is, amikor megoldotta saját gazdasági eh, problémáit. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Meg kell reformálnunk társadalmainkat, a kiadások csökkentése fáj természetesen, de ez az egyetlen útja annak, hogy visszatérjünk a növekedési pályára. Köszönjük, Kelám úr! Most pedig a Catch the Eye következik, Kelly úr kezd. Köszönöm, elnök úr, hogy néhány szót szólhatok. E, állandóan csak adunk, adunk és adunk, és csökkentünk, csökkentünk, csökkentünk, erről volt egy szó. Én a, a, ehhez hozzátenném azt, hogy elvenni, elvenni, elvenni, e, és itt Konkrétan arról a kamatrátáról beszélek, amelyet az LKB e megszapott Írország számára. Ez a magas kamatráta nem segít nekünk. Az Európai Bizottság és a parlament látja, hogy igazságtalanul bánnak velünk. A malomkőként lóg ez a nyakunkban, ez a ö, magas kamatráta.

mielőbbi bevezetésére. köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm tavalyi képviselőnek. Most Figyeredő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A társadalmi és gazdasági helyzet egy sor tagállamban azt jelenti, hogy a tanács oda kell, hogy figyeljen erre a jelenségre, illetve ennek okaira is. A neoliberális gazdaságpolitika, a munka leértékelése és a privatizáció a társadalmi problémákat okoz, eh, elválnak, elkülönülnek egymástól a gazdaságok, társadalmi kirekesztésre kerül sor. Eh, erre kell gondolnia a tanácsnak. Ehelyett azonban olyan neoliberális politikákkal foglalkoznak, amelyek a válság okozói voltak eh, Írországban, Görögországban és Portugáliában azok a politikák, amelyeket elfogadni terveznek, pusztán annyit jelentenek, hogy a szegény emberek, a gazdálkodók, a kisvállalkozók egyre többet kell, hogy fizessenek, miközben a gazdagok és a bankok elteszik, zsebre teszik a profitot. Köszönöm. Obermeier úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr Nos, azt hiszem a dolgok nem a jó irányba mennek. Und Malmström beteuert ja mehrfach, dass Europa auf die Zuwanderung aus Nordafrika az észak-afrikai immigráció, bevándorlás nagy része illegális, ezt le kell lassítani, és azt is el kell ismerni, hogy a tagállamok egy része nagyon magas munkanélküliséggel néz szembe, ehhez képest kell eldöntenünk, hogy kinyitjuk-e az ajtót Észak-Afrika előtt, további bevándorlókat akarunk-e fogadni. Nem, nincs szükségünk észak-afrikai bevándorlókra, nincsenek, nincsen szükség ezekre a mobilitási partnerségekre, menjetek haza partnerségekre van szükség az útlevél ellenőrzéseket be kell vezetni újra, a Frontexet meg kell erősíteni, e, ezeket a kérdéseket kell e, megvizsgálni a tanácsülésem. Köszönjük Obermeier úr. Koleska Bumbinska asszony kap szót. Egy percben parancsoljon. Dziękuję bardzo. E, większość czasu rozmawiamy. Köszönöm. Elsősorban a görög válságról beszéltünk, ennek szenteltük a legtöbb időt, valóban ez komoly kérdés. Ugyanakkor Barózó úr eh, a Schengeni eh, övezet témáját is felvetette, hogyha azt kéri, hogy az Európai Parlament támogassa őt, akkor valószínűleg nehéz tárgyalásokat, tárgyalásokra számít az állam és kormányfőkkel ez ügyben. Nekem lengyelként az a tény, hogy szabadon utazhatunk Európában, az Európai Unió szimbóluma, a szabadság szimbóluma. És azt hiszem, hogy az uniós tagság egyik legkézzelfoghatóbb előnye. Nem szabad, hogy ezt hagyjuk veszni, nem szabad, hogy ezt mármilyen módon, ezt a szabadságjogot megkurtítsuk, mert bizony gyak, sokan úgy gondolják, hogy ezt meg lehet tenni. Kérem tehát, védjük meg Schengent, és vegyük be Romániát és Bulgáriát a Schengeni övezetben minél hamarabb. Köszönöm. Köszönjük Kolászka Bobinska asszonynak. Papadopoulou úr következik. Úgy tűnik, hogy Papadopoulou kollega nincs már itt, akkor Liberecki úr következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Köszönöm, elnök úr. A mai vita során nagy megelégedéssel hallottam, hogy a liberálisok és a baloldaliak ilyen élesen elkülönültek egymástól. Eh, ahhoz képest, hogy hónapok óta beszélünk Európa jövőjéről, jövőjéről azt látjuk most, hogy tényleg nagy a veszély. E, és láttam jeleit annak, hogy hajlandóak összefogni ezek az erők. Üdvözlöm Barózó úr e, kijelentéseit e, azzal kapcsolatban, hogy egy javaslatot tesznek le egy pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozóan, Sajnálatos, hogy ilyen javaslat már nincs az asztalunkon, vagy még nincs az asztalunkon. Remélhetőleg tényleg a jövőben majd lesz. Az eurozónára koncentráltunk eddig, de vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyek nem tagjai az eurozónának, ott se legyen baj, mindent kövessünk el, hogy ezt elkerüljék. Köszönöm, mondja az elnök. Komocakis úr is elment, így aztán Buszotil úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Három dolgot szeretnénk a holnapi Európai Tanácstól. Meg kell védeni a Schengeni zónát, mert ez a polgáraink szabadságával egyenértékű. Ez a, az Európai Unió egyik legláthatóbb aspektusa. Másik dolog, közös felelősséget kell vállalnunk a külső határokért, nem csak a belső határokért, hanem a külső határokért is és ehhez erősebb Frontexre, több szolidaritásra és felelősségmegosztásra van szükség. Több együttműködésre van szükség a földközi tengeri országok között. Vannak olyan országok ezek között, amelyek most forradalmi napokat élnek. Holnap bevándorlási témában politikai akaratnak kell mutatkoznia, mert ha ez nem lesz meg, akkor csak beszélünk és nem teszünk semmit. Köszönöm. Köszönöm. Akkor ezzel vége a spontán megszólalásoknak. Sefkovics úr kap szót. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, azt gondolom, hogy egy nagyon élénk vitát láttunk ma, és azt is láttuk, hogy ez a vita rendkívül releváns és fontos az Európai Unió jövője számára. E, ez teljesen nyilvánvaló volt a vitából, és azt is tudjuk, hogy a görög helyzet rendkívül komoly, nincsenek könnyű megoldások. Azokkal is egyetértek, akik azt mondták, hogy a görögöknek e, meg kell mutatnunk azt is, hogy van fény az alagút végén, nem csak megszorításokról van szó, hanem vissza lehet segíteni Görögországot a növekedési pályára. Tehát a megszorításokat e, progresszív politikáknak kell követnie. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió és a bizottság ezt meg tudja tenni. Tudunk segíteni nekik, hogy az administratív kapacitásuk növekedjen, tudunk segíteni abban, hogy jobban abszorbálják a strukturális alapok pénzeit, és növekedés valószínű növekedés nyújtó ágazatokba fektessék be ezeket a pénzeket. Tudjuk, hogy hogyan lehetne az oktatási rendszerükön segíteni, ebben is tudunk ebben is tudunk nekik segíteni. Az Európai Bizottság hajlandó ennek érdekében tenni. Egy technikai segítségnyújtási programot kívánunk elkészíteni, amelyek eh, kiegészítik azokat a megszorító intézkedéseket, amelyeket a görögöknek meg kell tenniük. Ez eh, meg fogja mutatni Görögországnak, hogy eh, Európa törődik velük, Európa szolidáris velük és segíteni tud. Ugyanakkor a görög politikai elitnek is egy komoly üzenetet kell küldeni, egységet kell mutatniuk, eltökéltséget kell mutatniuk, és ez lenne az én kérésem a görög elit felé, mutassák meg nekünk az egységet, és mutassák meg, hogy együtt dolgoznak ezeken a nagyon bonyolult kérdéseken. Tudom, hogy erre a nagyon fontos gesztusra szükség van. Önök közül többen említették az európai szemeszter következtetéseit. Az Európai Parlament segítségére van szükségünk ezen a területen. Meg kell magyarázni a választópolgároknak, hogy eh, az európai szemeszter után eh, kezdődik a nemzeti szemeszter, vannak eh, nagyon tisztességes, őszinte, részletes eh, nemzeti ajánlások, most viszont szükség van a nemzeti hatóságok együttműködésére annak érdekében, hogy azokat a reformokat elvégezzék, amelyeket kérünk tőlük, mert csak így fog megváltozni az európai gazdaság versenyképessége, és csak így fog erős fejlődést mutatni az európai gazdaság. Eh, az európai eh, pénzügyi tranzakciós eh, adó bevezetéséhez egy komoly hatástanulmányt kellett elkészíteni. Ez lenne az egyik legfontosabb javaslatunk ebben a globális vitában. Európa vezető szerepet fog játszani, és reméljük, hogy globális partnereink is követik a példánkat. Sokan önök közül Beszéltek Schengeni térségről, illetve annak fontosságáról, hogy jól működő migrációs politikát folytassunk. Hadd biztosítsam önöket, hogy tudatában vagyunk annak, hogy a szabad mozgás az egyik legfontosabb eredménye az európai integrációnak, és mi magunk is értékeljük ezt az eredményt. Az Európai Bizottság a szerződés őrzőjeként mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a projekt ne kérdőjeleződjön meg. Ugyanakkor a közelmúlt eseményeinek fényében azt is tudjuk, hogy a migrációs jelenségekre egy átfogó választ kell kialakítani, illetve növelni kell a bizalmat a rendszeren belül. Az Európai Bizottság meggyőződése, hogy csak a koordinált közösségi alapú megközelítés működik, nem pedig az egyoldalú tagállami lépések, amelyek a belső határőrizet visszaállítására irányultak. A közös európai menekült politika szintén hatékonyabb lesz, és nagyobb védelmet is biztosít. Reméljük, hogy 2012-re ez beindulhat. Ez lesz tehát az Európai Bizottság megközelítése, és remélhetőleg ebben támogatni fognak bennünket a tagállamok és az Európai Parlament is. Szólnék még a hatos intézkedés csomagról, hallották az Európai Bizottság elnökét, és majd később Oli Rénnel erről részletesen beszélhetnek. Én itt csak egy dologra utalnék, és azt húznám alá. Nagyon fontos, hogy minél előbb szülessen meg ez a megállapodás, mert szorít az idő, és jobb, megbízhatóbb módon kellene irányítanunk az európai gazdasági politikát. Záró megjegyzések Horvátországgal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt az ideje gratulálni Horvátországnak, mert Horvátország most egy történelmi ponthoz érkezett el, és azt gondolom, hogy itt nem csak a horvátok számára küldünk pozitív üzenetet, hanem az egész nyugat-balkáni térségnek. Hannes Svobodának, a parlamenti raportőrnek gratulálok, illetve gratulálok a magyar elnökségnek is, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a dosszié mozogjon előre és Győri Enikő asszonynak is személy szerint gratulálok, aki többször mondta, hogy parlamentbarát elnökséget akar vinni, és azt gondolom, hogy azzal, pusztán azzal, hogy ilyen sokszor itt volt, ezt sikerült is elérnie. Köszönöm még egyszer. Köszönjük Sefcsovics biztos úrnak a tanács nevében. Győri Enikő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr,

ezt a hozzászólását, ezt a témát most akkor le is zárhatjuk. Áttérünk a következő témára, a kapjövője